Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Megnyitom megbeszélésünk második napját, ma pedig szavazásokkal kezdünk. Megfelelő számú képviselő van jelen a szakbizottságunkban. A szavazást megkezdjük mindjárt, de lenne még egy-két megjegyzésem. Itt a koordinátorokat szeretném informálni többek között, hogy a szavazás alatt megfelelő számú szavazat van, a néppárt részéről 13, a szocialisták és demokraták részéről 12 szavazó, az e CR részéről 3-an, az ALDE részéről 4, a GUE részéről 3 szavazat, a zöldeknek 2 szavazatuk van, az EFDD-nek pedig 3 szavazója van. Tehát, hogy ne zavarjuk össze a szavazást. Ennyi a szavazók száma. Egy nagyon fontos jelentéssel kezdjük a szavazást minden három évben a bizottság a kohéziós politikáról jelentést ír. A hatodik kohéziós jelentés 2014-ből visszatekint a kohéziós politikára 2007 és 2013 között. És előre tekint az új generációra 2014 és 2020 között. Arról szól a jelentés, hogy milyen nagy infrastruktúrális projektek vannak az energiahatékonyság terén, a foglalkoztatás terén és a kkv tekintetében. A REGI egy saját kezdeményezésű jelentést írt, amely alapján a parlament véleményt alkothat a kohéziós politika területén, és így tovább léphetünk a következő generációra. Dajcs úr bemutatta februárban jelentéstervezetét, március 12-e volt a határidő, és 170 módosító érkezett. Öt szakbizottság írt véleményeket, amelyekhez 127 módosító érkezett. Az előadó is kompromisszumos módosítókat javasol. Itt informálni szeretném a jelenlévőket, hogy az ECON szakbizottság nem fűzött véleményt ehhez a jelentéshez. Mielőtt áttérünk a szavazásra, szeretném az előadónak átadni a szót, hogy tegyen néhány megjegyzést. Szeretném megemlíteni, hogy csak az előadó kap szót, nem fogok vitát nyitni. Tehát a előadó, Tajcs utána szavazunk. Köszönöm a szót, kedves eh, elnök úr, tisztelt kollégák! Eh, két szempontból sem szeretnék visszaélni a helyzetemmel. Egyrészt így a szavazást megelőzően illetlenség lenne hosszan szólni, másrészt, ahogy kedves asszony is jelezte, egyedül nekem, mint jelentéstevőnek van lehetőségem most néhány gondolatot elmondani. Ezért engedjék meg, hogy elsőként is valamennyi képviselőtársamnak, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjainak, illetve a további bizottságok eh, tagjainak is köszönetet mondjak az alkotó közreműködésért. Azt gondolom, hogy így együtt mindannyian eredményes és értékes munkát végeztünk. Eh, külön köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek. Úgy érzem, kiváló volt az együttműködés, eh, sikerült olyan közös álláspontot, kompromisszumos módosító javaslatokat kialakítani, ami erősíti. A reményeim szerint néhány perc múlva, negyed óra, fél óra múlva elfogadásra kerülő jelentésünket. Tisztelt Bizottság, azt gondolom, hogy indokolatlan lenne a legfontosabb megállapításokon most végigmenni. Köszönöm a megerősítést természetesen magyar közmondás világában, hogyha valaki beszél és mások tüszentenek, akkor az azt jelenti, hogy egyetértenek a mondani valójával. Csupán csak azt szeretném mondani, hogy megítélésem szerint eh, egy olyan dokumentumot sikerül elfogadnunk, amelyik kiválóan rögzíti a ciklusunk elején a Regionális Fejlesztési Bizottság közös álláspontját a kohéziós politika jelene és jövőjét illetően, ennek a jelentésnek a parlamenti megtárgyalása más, ugyancsak a bizottságunk asztalán fekvő előterjesztésekkel közösen egy világos és egyértelmű jelzés a kohéziós politika megerősítése tekintetében, tehát bizakodással tekintek a mostani szavazásunk, majd pedig a parlamenti vita elé. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor most megköszönöm ezt az összefoglalót, és elkezdjük a szavazást. Tehát az egyes bekezdés és a 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 23-as akkor így nem aktuális, 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító, részenként szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőriznünk kell. Akkor készek a képviselők a név szerinti szavazásra. Akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Most Zárom a szavazást. 25 mellette, 13 ellene. Elfogadtuk. 29-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A 30-as módosító mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 31-es mellett. Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőriznünk kell. 31-es elektronikusan most kérem, hogy szavazzanak. Zárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 25-en voltak mellette. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 36-os módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-ös mellett. Elnézést kérek, 38-as, elnézést kérek, 38-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor áttérünk az egyes kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás, tehát az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Most áttérünk a 47-es módosítóra. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 53-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem, elfogadtuk. 54-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-ös mellett ellene tartózkodás, elutasítva. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. kettes kompromisszumra térünk át, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettest elfogadtuk, akkor most áttérünk a 68-as módosítóra, mellette, nem? Úgy gondolom, hogy ez korrekt. 68-as. Ki van ellene? tartózkodás, elutasítva. 73-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 79-es. Elnézést, sajnálom. Ez elutasítjuk, elutasítjuk. Illetve nem, hanem okafogyott. A 80-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 81-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 82-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 83-as mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 84-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 85-ös Azonosak? Igen. Együtt szavazunk a 86-os és a 80 86-ossal. Tehát 85-86-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Tehát a 85-86-ost. Akkor 87-es akkor nem aktuális, nem, de aktuális, mert nem fogadtuk el az előzőt. Tehát a 87-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as 88-as visszavonták. Igen, igen, igen. Valkarcel úr módosítója volt, nem? Elnök asszony, nem? A 88-as fenntartom. Mantengo okay. Igen, megtartom. De van, akkor szavazzunk 88-as és 89-esről. Mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Most akkor nézzük a hármas kompromisszumot. Na. Because. Ez ugye kiesik. Rendben. Tehát. Nézzük közvetlenül, akkor a négyes kompromisszumot nagyon jól haladunk. Négyes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Százhetes módosító. Az ugye nem szavazunk róla, mert a kettes kompromisszumot elfogadtuk. 108-as módosító. Válkeszer úr. Ezt visszavonom. Ezt visszavonom. Oké. Okay. Rendben, visszavonták. Köszönöm szépen. Akkor 109-es módosító. E, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 110-es ez is kiesik? Nem, nem. 110-es, igen szavazat. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 111-es, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 112. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 113. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. 114-es. Részenkénti szavazást kért a zöld frakció. Egy első rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes rész. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 115-ös. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 125-ös kompromisszum. Nem? Nem, a módosító, igen, 125-ös módosító, bocsánat, kér az, az előadó, 125-ös módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os, igen, ez ugyanaz, mint a 127-es, tehát együtt szavazunk, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. A módosító 129-es, igen, nem, ezt ellenőrizzük. Kérek mindenkit, hogy elektronikusan szavazzon a 129-es módosítóról most. The, the, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I'm sorry. Nagyon sajnálom. A GUE-nál egyel többen szavaztak. Ezt a szavazást nem fogadom el. Miért mondja, hogy egyel többen szavaztak? Mert a gép ezt mutatja. Nagyon sajnálom, vajadódott a szavazógéppel, kérem zárják le ezt a, szavazást. ezt a szavazatot. Most újra megismételjük az elektronikus szavazást a 129-es módosító indítványról. Kérem, most szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It's adopted. Elfogadtuk. 33 igen szavazattal, 5 nem szavazattal. I'll... Colleagues from GUE. I, I... gue kollégákat kérdezem. Igazából hárman vannak csak, úgyhogy lehetetlenség, hogy hogy több szavazat legyen. Biztos, hogy a gép a rossz, nagyon sajnálom. Akkor folytassuk a 130-as módosítóval. Ez ugye kiesik most, mert a, a 131-esnél tartunk, ki van mellette, 131-es nem, szavazat, tartózkodás, elutasítva. 132-es, igen, Ja, ez kiesik, mondja az előadó, sajnálom, ez kiesik. 133 igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. A 134-es ugye nem esik ki, a, mert a kompromisszum most nem fogadtuk el, tehát 134 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 135 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 137 igen, nem. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a következő a 144-es módosító. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 145 kiesik, 8-as kompromisszumos javaslat. Igen szavazat, nem, tartózkodás, Elfogadjuk. Ezzel 155-ös módosító. Igen, nem, tartózkodás, Ellenőrizzük. Kérem, elektronikusan szavazzunk. Meg, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. plusz 1, ha mellette van, az 17, és 22 van akkor is ellene, tehát elutasítottuk. Köszönöm szépen. 153-as módosító, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 154-es. Igen. Nem tartózkodás, elutasítva. 155-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 156-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 158-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 159-es kiesik, 160-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 161-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. es kiesik, 163-at visszavonták, 164-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 166. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 167. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 168-as, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 169, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 170, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő a bevezető rendelkezések egyes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Kettes módosító. Elektronikusan szavazunk, kérem most szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as. 23-an mellette 16-an ellene. A hármas módosító. Igen, szavazat. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Kérem. A hatos módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 heten támogatták. 28-an, bocsánat. Hetes módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as. Ocho. Az nyolcast visszavonom, elnök asszony. Köszönöm szépen. Akkor a kilences következik. A. Bevezető rendelkezés kilences módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Tízes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 11-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadó. 12. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. 13-as. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 14-es. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító. Igen, ez kiesik? Igen, igen, bocsánat, a 15-ös elfogadtuk, ez most így kiesik. A 17-es módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 17-es módosítót. Elektronikusan kérem szavazzanak most. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20 igen szavazattal és 19 nem szavazattal. Akkor most térjünk át a 18-asra. Mellette ki van? Ellene ki van? Tartózkodás. Elutasítottuk. 19-es. Ez ugye kiesik így? Nem, nem esik ki? Mégsem? Nem? mert nem fogadtuk el a 18-as, tehát akkor szavazzunk a 19-esről. Mellette van ellene tartózkodás elutasítva. 20-as szóbeli módosító nem, akar, nem akarja. Jó. A szóbeli ellen van valaki? Nincs. Akkor szavazzunk a 20-asról, szóbeli módosításról igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító. E, nem szavazunk róla. Nem szavazunk erről. Tehát akkor nézzük meg a szakbizottságok javaslatait. Készen állnak? Készen állunk. Akkor kezdjük a Költségvetési Szakbizottsággal. Egyes kiesik, mert az egyes és kettes bekezdésben van a kettes javaslat szintén kiesik, mert a komprom- kettes kompromisszumot elfogadtuk, a három 38-as javaslat. Ez is kiesik, mert elfogadtuk. Négyes módosító javaslat, négyes javaslat, javít az előadó. We vote. Tehát akkor erről szavazunk. Az ITRE javaslattal van kapcsolatban. Igen szavazat, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös javaslat kiesik? Nem, nem esik ki. Szavazzunk erről az ötösről tehát igen szavazat. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos javaslat. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas kiesik. Jól, jól mondom? Igen, jól mondom a kilences javaslat nem esik ki? Nem fogadtuk el, tehát szavazunk róla, köszönöm a segítséget, szavazunk akkor az kilences javaslatról igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tíz. 11-es, olkafogyott. 12-es, olkafogyott. 13-as ajánlás mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. 13-as költségvetési szakbizottsági javaslat. Elektronikusan szavazunk, kérem, hogy most szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es költségvetési szakbizottsági javaslat, ki van mellette, ellene, Tartozkodik? elutasítottuk. Most pedig a foglalkoztatási és szociális ügyek szakbizottságának az ajánlásaira térünk át. A javaslat okafogyott a korábbi szavazás miatt. B. Erről szavazunk. Akkor a foglalkoztatási szakbizottság B javaslata mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. C. Szintén a foglalkoztatási szakbizottság mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. D javaslat, szavazunk, mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítottuk. E, szavazni kell róla, mellette, ellene, tartaszkodik, ellenőriznünk kell. Tehát az E-javaslat foglalkoztatási szakbizottság részéről elektronikusan szavazunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az E foka fogyott. A többi javaslattal Folytatjuk egyes javaslat okafogyott, kettes szavazni kell róla mellette, ellene tartozkodik, Elutasítottuk, azt hiszem. Hármas okafogyott, mert a hatost elfogadtuk. Négyes, erről szavazunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos, szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes, részben ezt fedi a hatos kompromisszumos módosító, de szavazunk róla mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Nyolcas, szavazunk róla mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 11-es, ez részben, nem részben, ez teljesen le van fedve, úgyhogy okafogyott, okafogyott a 12-es és 13-as is, 14-es következik, okafogyott, mert a 37-es miatt, 15-ös foglalkoztatási szakbizottság mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 16-os okafogyott, 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as, okafogyott, az ötös kompromisszumos módosító miatt, 19-es okafogyott a 3-as kompromisszumos miatt. Elnézést, ez tévedés. A 19-esről szavaznunk kell mellette, ellene, tartózkodik. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. az ITRE Iparkutatási és Energiaügyi Szakbizottság javaslatai. Tessék, egy kérdésem lenne. A 19-es ügyi szakbizottsági javaslat. Itt töröltük a cikket, akkor miért szavazunk bármiről itt? kérem, hogy ellenőrizzék, hogy kell-e szavazni róla Ample, Ampl 19-esről, amikor a teljes cikket töröltük. Okay, what is explanation of the secretariat? A titkárság majd megmagyarázza, illetve azt magyarázza a titkárság, hogy ez benne van a véleményben, mint egy külön szöveg. Ezek javaslatok és a javaslat az konkrétan erre a bekezdésre vonatkozik. Úgyhogy kétszeresen is elutasítottuk. Elutasítottuk kétszer. Folytatjuk. Az ITRE szakbizottsági javaslatokkal. Egyes ajánlás okafogyott. Kettes okafogyott, hármas okafogyott, négyes. Négyesre szavazunk, itt a szakbizottsági módosít, vagy javaslat, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Ötös, ezt lefedi a 14 19 úgyhogy okafogyott, hatos, szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas, okafogyott, igaz? Okafogyott. A kilencesről szavazunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös, okafogyott, 16-os, erről szavazunk, 16-osról szavazunk, itt mellette, ellene tartózkodik. Sajnálom, de ellenőriznünk kell. 16-os. Ittre szakbizottság elektronikusan szavazunk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Nem, még nincs megnyitva a szavazás. Akkor most megnyitjuk elektronikusan a szavazást. elutasítottuk. Oh, you, you don't see the result. Okay. Nem látják az eredményeket, de most látják az eredményt. Elutasítottuk. 17-es okafogyott. 18-as okafogyott. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es okafogyott. 22-es okafogyott. 23-asról szavazunk. Mellette, ellene, pedig elutasítottuk. Kulturális és oktatási szakbizottsági ajánlásokra térünk át. Egyes, szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes, akkor fogyott, ugye? És a hármas is. Rendben. Négyesről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes okafogyott, 11-es, 11-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 12-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 13-as, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 14-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es okafogyott, 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22-es okafogyott, okafogyott. Most pedig a nők jogai és a nemek egyenjogúsága szakbizottság ajánlásairól szavazunk. Nem tudunk tömbben szavazni. Sajnos van néhány plusz. Lehetne tömbösítve szavazni a 14-esig, mert ott van az első plusz, az első támogató jel. Tehát a 13-asig beleértve a 13-ast is. Egy kis időt megtakaríthatnánk. Ezt elfogadjuk? Eljárásként elfogadható? Van, aki tömbösítve akar szavazni? Ez a javaslat? Mert akkor ellene vagyunk. A javaslat az, hogy tömbösítve szavazzunk. Nem. Nem, mi ez ellen vagyunk. Ellene vannak. Rendben. Szavazunk. A javaslat mellette ellene tartózkodik elutasítottuk, B mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, C mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, D mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, E mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. F mellette ellene pedig elutasítottuk. G mellette ellene pedig elutasítottuk. H mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. I okafagyott Jó? J mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. K mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, el, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, m, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, n, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, o, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, p, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Egyes ajánlás mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. hetes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. nyolcas mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. kilences mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. tizenegyes mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19 as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. És most a végső szavazás, Elektronikusan szavazunk, megnyitjuk a szavazást. Please vote now. Most lehet szavazni. Lezárom a szavazást. Ez egy nagyon jó eredmény Ilyen fajta jelentésnél. 32 mellette, egy ellene és 6 tartózkodás. Köszönjük szépen az előadónak, köszönet a jó munkáért az egész szakbizottságnak. Köszönet kollégák! Now we can... Most akkor folytatjuk a második szavazással. A bizottság nyilatkozatot készített a kulturális Örökség Integrált Európai Megközelítése felé címmel. Egy eh, saját kezdeményezésű jelentés született, a REGI pedig eh, véleményt ír, hiszen a kohéziós politika nagyon fontos forrásokat biztosít a kulturális örökség számára. 2007 és 2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alap 6 milliárd eurót szánt kulturális projektekre. Ez pedig eh, a 2007-2014-es kultúraprogram keretében került kiadásra. Kozzolino képviselő A. Jelentéstevő április 30-a volt a határidő, 57 módosító született, ezen kívül az előadó 13 kompromisszumos módosítót javasol. Azt javaslom, hogy rögtön térjünk át a szavazásra, vagy nem tudom, szeretne valamit mondani? Nem? Akkor rögtön áttérjünk a szavazásra. Rendben. Akkor a kompromisszumokkal kezdjük. Az egyes kompromisszum ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Ebben az esetben áttérünk a kettes kompromisszumra. Sajnálom, nem. A már kettes módosítóra. Arról álmodtam, hogy áttérünk a kettes kompromisszumra. Tehát a kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most érünk át a kettes kompromisszumra. Kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát eh, áttérünk a hármas kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ebben az esetben a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most áttérünk az ötös kompromisszumra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ebben az esetben áttérünk a hatos kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk hetes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 33-as első része. Két részben szavazunk, tehát az első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes rész Tehát akkor a 34-esre áttérünk, 34-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Most pedig a 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor átérünk a 10-esre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a 12-es kompromisszum, 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. áttérünk. 57-es, van egy szóbeli módosításra való igény, valaki ellenzi? 57-es a szóbelivel együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a zárószavazásra elektronikusan. Akkor én megnyitom most. Most szavazzanak, kérem. Zárom a szavazást. 38 a mellette, gratulálunk Kacolino képviselőnek, és egy ellen szabadat. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! néhány perc a szavazás után is folytatjuk a munkát, akkor megkérek mindenki, hogy foglaljon helyet, szeretnénk folytatni. A következő napi rendi pont eszmecsere José Manuel Fernández úrral a 2016. évi költségvetésért felelős fő előadójával. Örülök, hogy üdvözölhetem. Köszönöm, hogy eljött Fernández úr, aki, mint említettem, a 2016-os költségvetésért felelős főelőadó. Ez azt jelenti, hogy a bizottság költségvetéséért felelős, amely az Európai Unió költségvetésének 95%-a. A szakbizottságokkal most Fernandes úr szorosabban szeretne együttműködni, és a kohéziós politikára szánt források a bizottság költségvetésének egyharmadát teszik ki. Tehát üdvözlöm itt Fernandes úr, hogy a költségvetésről beszéljünk. Ez lesz az első ilyen jellegű eszmecsere, és a bizottság már elfogadta az első költségvetés tervezetet. Fernandes úr, öné a szó, Madam Spiraki, az árnyék előadó. Tehát Fernandes úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azért jöttem, hogy a prioritásainkról beszéljek, amiket már elfogadtunk, de azért is, hogy meghallgassam önöket, és tanácsokat halljak önöktől, hogyan lehet jobban olyan költségvetés készíteni, amit a polgárok várnak tőlünk. Körülbelül a GNI-nak az 1%-a az európai költségvetés, ugye a teljes GNI-nak, és 94%-ról van szó, és csak 6, tehát a 94% a tényleges költség, és 6% az administratív költség. Ezt az üzenetet mindenképpen meg kell, hogy adjuk. Aztán a regionális politikával kapcsolatban a, ez a szakbizottság nagyon jól tudja, hogy a teljes költségvetés a kohéziós politikát fedi le, és a regionális politikát, tehát a kohéziós alap, szociális, európai szociális alap, és a fejlesztési, a regionális fejlesztési alapokról van itt szó. Na, mik a prioritásaink? A regionális szakpilot, szakpolitika segítheti a mi prioritásainkat. Fő üzenet, fő prioritás amit a három E-nek nevezünk, foglalkoztatás, vállalkozás, vagy vállalkozói szellem, és ezért vannak olyan programok, amelyek egyértelműen a Horizon 2020-al, az Erasmus Plus-hoz, a fiatal foglalkoztatáshoz kapcsolódnak, és az új operatív programokban pedig a kohéziós politika segíti ezeket a célokat. hiszen a kohéziós politika is az intelligens növekedést, a fenntartható növekedést támogatja, valamint a befogadó növekedést. Célként a belső szolidaritás is fontos, a területi kohézió, de a külső szolidaritás is. Nem szabad elfelejteni, hogy mi történik a határaink mentén. Nem felejthetjük el, hogy ez a négyes fejlesztési rubrika a humanitárius segítséggel kapcsolatosan nagyon fontos. A foglalkoztatással, a belső és külső szolidaritással kapcsolatos a biztonsági cél is. Ezek azok az üzenetek, amelyeket fontosnak tartunk, és nagyon szeretnénk, hogyha 2015-ben a kifizetések problémája, most azt nem mondjuk, hogy teljesen rendbe jöjjön, de legalábbis a tanács és a bizottság részéről az az elvárás, hogy, hogy rendbe kezdjük rendbe hozni a dolgokat. Kifizetésekről fogok beszélni, de ez a vita, ez lefedi az intézményeket, hiszen a kifizetések normális megtekintendők, ugye a vállalás követően kell, hogy történjen. Azt kell kifizetni, amire engedély van. Nem lehet kifizetésekről beszélni, hiszen ez egy logikus és azonnali következményei a kifizetések a vállalásoknak. Továbbá a fizetések bizonyítják azt is, hogy az európai szakpolitikák sikeresek. A tanács néha elfogadja a vállalásokat, kötelezettségeket, azzal a reménye, hogy nem is fog működni. Viszont a bizonyítéka annak, hogy az 1-es B fejezetben a megfelelő adatok szerepelnek, ez is azt jelenti, hogy a kohéziós politika működik. És így a vállalásokat végre is hajtják, és ez ebből származnak a kifizetések. De a probléma az nem az 1B fejezetnek, és nem a kohéziónak a problémája. A kohéziós politika tiszteletben tartja a szabályokat. A probléma az, hogy nincs elég pénz ahhoz, hogy kifizessük azt, amit ki kell fizetni. Ez az igazi kérdés. 2015-öt írunk. Nagyon sok operatív program még nem indult be, és nagyon könnyű megoldani a kifizetések problémáját, készletetni kell a programokat. 2015-ben vagyunk, és most fizetjük a múltbeli kötelezettségeket. 24,7 milliárd eurós kifizetetlen számla volt évvégén, a tanács, a bizottság szerint 20 milliárd lesz ez a kifizetetlen számlak összege. Ezt a számát, számot hatalmasnak tartom. A bizottsági tervek között, amit 2016-ra benyújtott, szerepel két milliárdos összeg szerepel, mint kifizetetlen összeg. Tehát meg kell nézni a programok fejlődését, mert a vállalásokat tiszteletben kell tartani, hogy a szerződés költ ez azt jelenti, hogy ugyanakkor, hogy a több éves költségvetési pénzügyi tervet tiszteletben tartjuk. A kohéziós politika nem probléma, a probléma az, hogy nincs elég pénz a vállalások teljesítésére. És ez rossz jelzés a polgárok számára is, amikor elfogadunk egy költségvetést, ahol nincs elég pénz a kifizetésekre, hát akkor mi történik utána? hogy módosító költségvetést fogadunk el, és ez pedig a polgárok fejében és azt jelenti, hogy a parlament több pénzt kér, amikor korrekciós költségvetésről beszélünk. Nem, ez nem több pénzt jelent. A korrekciós költségvetés, amit kérünk, az az, hogy azért van, hogy kifizessük a kötelezettségeket, hogy kifizessük a tartozásokat, a vállalásokat. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a kifizetés probléma ne legyen, ne vonja kétségbe a politikai prioritásainkat. A politikai prioritások kell, hogy a vezérfonalat jelentsék. Hogyha megnézzük a 2016-os költségvetést, nagyon sok időt vesztegettem a kifizetésekről, pedig ez a téma, ez nem is kéne, hogy létezzen, mint probléma. Ahogy mondtam, ez egy logikus következménye a vállalásoknak, amiket tettünk. a költségvetési időpontokkal, tervekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ezt ezt rendbe kell tenni, és nem szabad megakadályozni a jó végrehajtását a programoknak, és hogy ne stabilizálódjon ez a probléma ezért fogok beszélni időpontokról. Május 27-én a bizottság benyújtja a költségvetési tervet. A pilota projektek és előkészítő cselekvések bemutatása június 4-én. Két projekt szempontjából érdekelt ez a szakbizottság. Tehát lesz egy költségvetési jelentés, 9 június 9-én három oldal egyeztetés, június 22-23 költségvetési elfogadás, júliusi plenárisan elfogadás, szeptember 3 a költségvetési módosítók benyújtásának a határideje szakbizottságok képviselők számára, a frakciók számára szeptember 10, szeptember közepe a jelentés elfogadása, a vélemények elfogadása, októberi határozathozathoz, aztán az október és Strasbourgon szavazunk az állásfoglalásra, 20, október 28 plenárisan szavazán, 29, október 29, illetve november 1 között a következményekről fogunk szavazni. A hát, kifizetési tervek ről három odaegyeztetés trialógus keretében lesz a tárgyalás május 12-én, és Május 26-án lesz tárgyalás, 27-ére megállapodás fog születni a kérdésről. A tervek tekintetében pénzügyi programozás, pénzügyi keret, több éves pénzügyi keret tekintetében a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban tervként, előrejelzésként lehet növelkedés, de még egyszer ismételném, hogy május 27-én fogjuk megismerni a bizottság költségvetési tervét, az iránymutatásokat, az idézeles feltételeket és javaslatokat. Remélem, hogy a javaslat meg fog felelni ami prioritásainknak. Továbbá, hogy a 2016-os kifizetések szintje lehetővé teszi a probléma megoldását. Két pilota projekt van folyamatban most. Június 4-e a határidő a pilota projektek új pilota projektek benyújtásának és előkészítő cselekvések benyújtásának. Szeretném köszönetet mondani önöknek, és várom a javaslataikat. A kohéziós politika fontos, a növekedés, az intelligens növekedés szempontjából nem csak területi kohézióról van szó, ezért fontos, hogy a programok működhessenek gyorsan, és ez fontos, hogyha nézzük a végrehajtást, mert hogyha nincs program, hogyha nehéz egy operatív program elfogadása, mindig lehet azt mondani, hogy nincs végrehajtás, ez viszont nem megoldás, hiszen nem ez a probléma. A probléma az, hogy késedelmek vannak, és oda kell figyelni. Nagyon sok tagállamban a kohéziós politika több mint 50%-át képviseli az összes beruházásnak, közberuházásnak, és ez a foglalkoztatáshoz hozzájár, növekedéshez hozzájár, versenyképességhez és a szolidaritáshoz is. Ezért meg kell védenünk ezt a politikát. Köszönöm. Thank you, thank you very Köszönöm szépen. Pirák asszony szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, mindenek előtt szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, amit Fernandes úr mondott, és egy dolgot ragadnék meg a mondani valójából. Nem adunk elég pénzt a felelősöknek, és ezzel kell foglalkozni. Kedves kollégák, dolgoztam ezen a véleményen elég sokat, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy megfelelően végrehajtjuk a költségvetést a kohéziós politika érdekében. Ez a beruházások tekintetében azt jelenti, hogy ezek ténylegesen kihatnak a reálgazdaságra. A Regi Szakbizottság titkárságának szeretném megköszönni mindenek előtt Kárla Kárvájónak az értékes együttműködést a bizottság tagjaival egy nagyon intenzív vitát folytattunk a költségvetés végrehajtásáról, és pillanatnyilag a prioritásom az, hogy garantáljam, hogy a kohéziós politikát megfelelő időben, megfelelően végrehajtsák. Voltak bizonyos operacionális programok megvalósításánál késések, ez pedig azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a 2020-ig terjedő tervezési időszakban is lesznek késések. Van néhány probléma, amely nem fogja azonban akadályozni a kohéziós politika végrehajtását. Néhány országban, például Görögországban a kohéziós politika a befektetések leglényegesebb eszköze lesz és a kifizetések blokkolásánál arra lehet számítani, hogy a forrásokat aránytalanul osztják majd el. Éppen ezért szeretném a jelen problémákat megoldani, és szeretném a jövőben kikerülni a hasonló problémákat. Kedves kollégák, most pedig várom hozzászólásaikat. Én néhány nyelvi módosítást is szeretnék majd a jelentéstervezetemhez benyújtani. kívül javaslom, hogy vegyük figyelembe a Európai Stratégiai Beruházási Alapot. Hiszen nagyon fontos, hogy a stratégiai beruházások európai alapja segít majd a több éves pénzügyi keret végrehajtásánál. Úgy gondolom, hogy mennyien egyetértünk abban, hogy mi a kohéziós politika, maradjon a fő prioritásunk, és várom módosítóikat. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Te... Köszönöm. Szeretném megemlíteni, hogy a napirendünkön kettő pont, pont van még a költségvetést illetően Fernandes úrral történő eszmecsere, a trilógusra vonatkozó mandátuma, a módosítók határidőjét majd ebben a kontextusban beszéljük meg. De akkor majd együtt vitatjuk meg a módosítókat, mivel összefüggenek ezzel a két témával. Tehát a napirend ezen két pontját majd együtt fogjuk megtárgyalni. Most pedig eh, Vón úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is Fernandez úrnak, az árnyék előadóknak. Nagyon örülöm, hogy itt vannak a szakbizottságokban, azzal együtt, hogy tegnap is nagyon sok munkája volt, jó lenne, hogyha majd kapna jövőre esetleg egy olyan pólót, amin minden ülésnek a dátuma rajta van, és akkor mindenkinek mutathatná, mennyit dolgozik. A költségvetésnél nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a strukturális alapok hogyan járulnak hozzá. Nagyon fontos, hogy az országokban is lesz lássák, hiszen ez a munkahelyteremtés, a növekedés legfontosabb, legnagyobb forrása. Nagyon fontos éppen ezért az, hogy megfelelő forrással tudjuk a kohéziós politikát finanszírozni az EU minden országában. A kifizetések kérdése nagyon fontos. Az új Európai Unió, az új Európai Parlament ezzel kapcsolatban indított el az első munkái egyikét. Nem, könnyű helyzet, nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen minden évben a tanács vonakodik megfelelő kifizetési mennyiségeket biztosítani. Ezért jó érveket kell találjunk, kvantifikálni kell pontosan a hátralékokat. Tavalyról 24 milliárd volt, lehet, hogy idén ez most csak 20 milliárd, de hát az is, egy, az is lehet, hogy a 20 milliárd az egy alulbecsült összeg, hiszen rengeteg további program van, amit még jóvá kell hagyni. A bizottság lehet, hogy óvatosan becsülte meg tehát az elmaradások összegét. Világosan meg kell azt is vizsgáljuk, milyen következményei vannak ezeknek az intézkedéseknek. Hogyha a kifizetések késlekednek, a strukturális alapok kedvezményezetjeinek, akkor erre persze nagyon sok példa van a legtöbb tagállamból, a legtöbb régióból, de remélhetőleg ezzel szemben majd fe, el tudunk járni, és segíthetjük a tagállamokat abban, hogy megfelelő lépéseket tegyen, és a kifizetések elmaradását valamilyen formában megoldja. Úgyhogy Fernández úr, köszönöm a munkáját a saját jelentéstevőnknek, azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy rámutatott a strukturális alapok jelentőségére, a 4-es, 5-ös pontnál pedig az elmaradásokkal, kifizetések elmaradását, vagy késelkedését, késeltetett kifizetéseket is említi. Fernández úrna az előadó talán a 4-es és 5-ös pontnál esetleg még azt megtehetné, hogy mennyiségileg megmondaná, hogy mi a az az összeg, aminek a kifizetése késik, hogy mindenki lássa, és azt is be kellene talán venni, hogy milyen kif- következményei vannak mindennek. Köszönöm szépen, ez lett volna a kiegészítésem, erre vonatkozóan persze módosítót is be tudok nyújtani majd. Köszönöm én is. Ezzel úrnak adom meg ezzel a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is Fernández úrnak a jelentést. Nagyon nehéz feladat volt, sőt, még van is. Lassan ugye látjuk már, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos döntésünk nem biztos, hogy olyan szerencsés. A kifizetés és a, a rendelkezésre álló források több mint 50 milliárdot jelentenek. Ezek olyan kifizetési kötelezettségek, amelyek 2019-ig állnak rendelkezésre, utána nem lesz semmiféle forrás, hogyha a kötelezettségi kereteket kimerítjük. Fernández úr jelezte azt is, hogy még ezen kívül a további, korábbi támogatási periódusokból is vannak kifizetendő összegek, amelyek még nincsenek meg. Hogyha az é, a 2014-es fizetési követeléseket néztük, akkor a legjobb országokban is több mint 8%-os volt a források allokációja, de volt olyan ország, ahol csak 50%. Az M plusz 2 vagy M plusz 3-as szabály bizonyos országokban még mindig tiltja a további számlák kiállítását. Tehát még a régi több éves pénzügyi keretből, a, ami az újba már átúszik. De ezen kívül mindig van a tanács részéről is újabb meg újabb követelmény, pedig lassan igazából már fékezhetnék ezt a fajta tevékenységüket. Például 1,8 milliárdos Ukránának nyújtandó költségvetési támogatás kérdés, hogy honnan vegyük ezt a pénzt. Volt már vita az FC-ről is, ott először azt mondtuk, hogy az EFSI számára biztosított forrásokat az európai költségvetésből kell biztosítani. A Connecting Europe Facility-ből vagy a Horizon 2020-ból. Úgy gondolom, hogy ettől most már igazából kezdenek eltérni, mert honnan lehet ezeket a milliárdokat szerezni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a 2016-os költségvetések kapcsolatban most igazából mindezt alaposan végig kell gondolni, meg kell vitatni. Ez már a harmadik te éve a többéves pénzügyi keretnek, 2014-2019-es eh, keretnek, és persze, az, ahogy az előttem szólók mondták, egyre világosabbá válik, hogy hol vannak a hiátusok ragaszkodnunk kell arra, hogy a, ahhoz, hogy a kohéziós és strukturális politikai blokkok szilárdan megmaradjanak. Az itt meglévő forrásokra szükség van egyrészt a nem kifizetett forrásokat a korábbi támogatási periódusokban, másrészt pedig az új támogatási periódus kötelezettségeit kielégíteni. Az, hogy úgynevezett nem felhasznált forrásokat visszavezetnek az éves költségvetésbe, állami költségvetésre. Nos, ez erre egyszerűen nincs mód, ez, ez nem történik meg. Hogyha vannak olyan források, amelyeket nem használtunk fel a korábbi években, akkor azt mindig a következő évekre kell átvélni, azért mert a kötelezettségek közötti a kötelezettségek és a kifizetések közötti különbség olyan nagy mértékben nő, hogy mindent meg kell próbálni, hogy elkerüljük azt, hogy egy olyan költségvetést eredményezünk, amelynek nem lesznek forrásai ehhez. A struktúrapolitikával kapcsolatban pedig már most kétségeink vannak bizonyos országokra, régiókra vonatkozóan, hogy a kohéziós és strukturális politika valóban hatékony eszköz a beruházások ösztönzéséhez különösen akkor, amikor a régió az előfinanszírozása tér át a projekteknél, és évekig kell várniuk arra, hogy a pénzt visszakapják. Nos, ilyen helyzetben a, az egész politikai intézkedéscsomagot megkérdőjelezhetjük. És nyilvánvalóan csak 2019-es időszakon túl időszakra való átvezetés maradhatna, pedig ezzel kapcsolatban nagyon szigorúnak kell lennünk. Például a tartalék alap, ami igenis létezik, azért, hogy a strukturális alapokat ne vonják be más kifizetési játékba, arra kellene használni, amire tervezték. Arra, hogy a, a strukturális alapok kivezetését ösztönzővé te, vonzóbbá tegye. Köszönöm szépen. Novak úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretnék gratulálni Fernández úrnak és Ciráki eh, úrnak, hiszen eh, óriási munkát végeztek a 2013-16-os időszak átvizsgálásával. Több megjegyzésem is van. A kohéziós politika végül is eredményekről szól, és ezért úgy gondolom, hogy három alapelv van a közpénzek elköltésére vonatkozóan. A, a prioritás, a teljesítmény és a prudencia, ez angolul 3P. A legutóbbi időszakban a, a második volt a fontos. Az összes 2018-ről eh, megmaradó kötelezettségvállalásunkat 2015-re rakták át. Ez persze kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan tudnak egyre több forrást abszorválni, különösen olyan projektekkel kapcsolatban, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy nem sikerül a programozási időszakban minden vállalt feladatot elfizetni. Ezért a kifizetési elmaradások csökkentését a cél 2018-ig. Miért? Azért, mert a a követelések a 2014-2020-as időszaki végrehajtása vonatkozóan egyre nagyobb számban jelennek majd meg, és ezt a folyamatot valahogy rendezni kell. A második dolog. Az IFS az továbbra is ö, misztikus költségvetési kihatásokat mutat. Nyilvánvalóan az IFSA garanciái, mint a Horizon 220, meg a CEF, vagy bármi más, amiről még nem tudunk, ide tartozhat. A megfelelő költségvetési sorokat kellene tudni ezzel lefedni. Legutóbb adott esetben az ISF, az E, az EFSA feleslegeiről is beszélünk. Ezeket a feleslegeket nem a költségvetésbe, hanem az Európai Unióhoz kell visszairányítani. Végül pedig a reform 2016-ban kell, hogy elinduljon, úgyhogy fontos lenne, hogy már a több éves pénzügyi terv áttekintésénél is erre ki kell térni. Köszönöm. Uh, Mr. Van Nistelrooy. Köszönöm, Van Nistelrooy úr. Dank, dank u wel. Köszönöm szépen. Kiváló, hogy van lehetőség arra, hogy Fernández úrral és a kollégákkal megbeszélhetjük az előttünk lévő helyzetet. Végig kell gondolnunk azt is, hogy a regi és a pénzügyi szakbizottság közötti együttműködés milyen formában valósuljon meg. Nagyon jó példa ez ugyanis a kollégák számára, hogy kölcsönösen meghívják egymást és tájékoztatják egymást. Fontos a regionális szakbizottságban az is, hogy nem csak, hogy a kifizetések elmaradtak, hanem ennek hatásai is vannak, nem csak költségvetési kérdés ez tehát, hanem elvi kérdés is. Hogyha megrendelek egy ételt, el, megeszem, és azt mondom, hogy bocs, de nem tudok fizetni, hát az egyszerűen nem lehet. Ezt Hollandiában abszolút nem engedik erre, külön kifejezéseink is vannak. Ez a fajta eljárás abszolút megengedhetetlen. Ha egy kedvezményezett az európai politika egyik prioritásába, prioritási terén valamilyen munkát elvégez, akkor ugye nem csak államok lehetnek ebben érintettek, hanem PPP formájában bármilyen más vállalkozás, üzemek. Nos, akkor számukra ez beruházást jelent, nem mondhatjuk akkor nekik azt, hogy na jó, figyeljetek, nem tudunk fizetni. Tehát az elmaradások hatása rendkívüli. És az elmaradások hatásáról a szeptemberi állásfoglalásban már többször beszéltünk, a bizottsággal is megjegyzem itt. Meg kell nézni, hogy milyen módszert találhatunk a következő években a Regi Szakbizottságban, hogy ezeket a, a késedelmes kifizetéseket megoldjuk. Meg kell nézni, hogy a tagállamok, és persze a kollégák is mondták, tehát azok a, a tagállamok, amely egyszerűen csak hagyták, hogy ez a helyzet alakuljon, Öm, azt mondják, hogy jó, hát még ha későn is, de akkor is induljunk el, mert fontosak a programok, de szörnyű, hogy az elmúlt időszak abszorpciós lehetőségei nem voltak egyszerűen százszázalékosak, és ebben mi is hibásak vagyunk. Tehát rendkívül sok hatás van, és pontosan ezeket meg kell ismerni. Meg kell nézni, hogy hogyan oldják meg a tagállamok ezt a helyzetet. Mert végeredményben a, végkedvez, a, a kedvezményezettek isszák meg ennek a levét. Az új periódusban lesznek majd olyanok, akik persze azt mondják, hogy nagyon jó az, az európai szociális alapok meg a programok, de egyrészt nincs meg a pénz, kettő, túl bonyolult az ellenőrzés, túl komplex az, hogy hogyan lehet ezeket az európai pénzeket felhasználni. Szóval vannak nem szándékozott hatások, és és Fernández kiválóan vázolta ezeket. Úgy gondolom, hogy egy állandó előadót is kellene kineveznünk erre a kérdésre vonatkozóan, mert minden egyes alkalommal, hogyha például ő lenne, ez azt mondaná, hogy az Európai Bizottságtól van valamilyen ö, információm erre vonatkozóan, akkor azt tovább kell odaadja, mert mi viszont nem kapjuk meg, messze nem kapjuk meg ezeket a, a tájékoztatásokat, pedig nagyon, ha komolyan veszük a munkánkat, akkor Egyszerűen fontos lenne, hogy a pénzügyi bizottsággal, a, költségvetési szakbizottsággal együtt folyamatosan részt tudjunk venni a vitában, és színesebbé tehessük a vitát. Lehet, hogy a regi szakbizottságnak el kellene gondolkozni, hogy ezt hogyan csináljuk. A mintaprojektekről is beszélt Fernández kollega, és a különböző akciókról vannak új gondolatok erre vonatkozóan, így van, és fontos, hogy erre majd visszatérjünk meghatározott időn belül. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb lépés, amit teszünk, azok, az az, hogy az Európai Bizottságtól vigyük vissza ezeket a nagy számokat, és hogyha ezt a tavalyi évre vonatkozóan meg tudjuk csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a tárgyaló bizottságunknak egyszerűbb dolga lesz, és a hosszú távú perspektívára figyelhetnek. Nagyon sok dolog van, amely 2020 után pontosan edekből adódóan fontos tehát A, a pénzügyi politika és a jó pénzügyi vezetés abszolút előfeltétel ezért én mindenképpen úgy gondolom, hogy a két szakbizottságnak ezt együtt kell megtennie. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Máletics asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Én is szeretném Fernandes úrnak megköszönni, és kollégáinknak, mindenkelőtt Spiráki asszonynak, hogy eh, a hátralékok problémáját megemlítik, hiszen ez az egyik legsúlyosabb probléma hiszen itt bizalmi kérdésről van szó, és ez pedig az Európai Unióba vetett bizalmat és a kohéziós politikába vetett bizalmat csökkenti. Mi vagyunk azok, akok, akik irányelvet hozunk létre arra, hogy minden tagállam időben fizessen. Tehát, hogy 60 napon belül kell a beszállítóknak fizetni. És mi vagyunk azok, akik nem fizetünk. És ez pedig tényleg egy nagy probléma. Hogyha a költségvetésre gondolok, hogyha itt a kifizetési kötelezettségvállalásokra, akkor arra mm, kell gondolnom, hogy az európai költségvetés rosszul menedzseljük. Minden évben bizonyos szinten kötelezettséget vállalunk, egy szinte, mondjuk száz legyen ez a szint. Minden évben kifizetési kötelezettségvállalások vannak, de mindig más szinten. Tehát van, hogy 20, van, hogy 50, van, hogy 80, 100 hiszen ez eh, attól függ, eh, hogy eh, a gyakorlatban hogyan valósítják meg ezt. Tehát itt a kötelezettségvállalás és a kifizetés között problémák vannak. Hogyha többletünk van, akkor ezt a pénzt a jövőre el kell tartalékolnunk, hiszen vannak olyan évek, amikor nincsen többlet, amikor több pénzre lesz majd szükségünk, hiszen akkor magasabb szintet kell kifizetnünk, magasabb szintet kell fizetnünk, mint a kötelezettségvállalás. Tehát figyelnünk kell a bevételi oldalra is. Itt pedig eh, azok a problémák jelentkeznek, amelyek annak a következménye, hogy nem takarékoskodtunk a múltban olyan sovány eszendőkre, amikor nincsen pénzünk. Mert szerintem itt a európai költségvetés menedzselését kell megváltoztatni. Hogyha nem változtatjuk meg a jelen politikát, akkor mindig ugyanazok a problémák és nehézségek fognak jelentkezni. Ez egy másik megjegyzésem, és a hátralékokkal függ össze. A harmadik megjegyzésem pedig egy másfajta gondolkodásmódra utal az Econ szakbizottság részéről, tehát strukturális reformok finanszírozása. Szó van róla, hogy az európai költségvetésben találjunk helyet arra, hogy motiváljunk országokat, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre. A motiváció pedig az európai költségvetésből származhatna. Ez segíthetne országoknak, amelyeknek szükségük van a pénzügyi ösztönzőkre, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre. A probléma viszont az, hogy az összes országot egyszerre ugyanúgy motiváljuk. Hát azokat is, akiknek szüksége van a támogatásra, és olyanokat is, akiknek nincs szükségük, hiszen eléggé fejlettek, és meg tudnák ezt a saját kapacitásukban is oldani. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon lényeges a Költségvetési Bizottságban is ezen elgondolkozni, és hogy megvédjük a kohéziós politikát. Hogy ne vigyenek el a kohéziós politika költségvetéséből egyéb forrás. Köszönöm szépen, Albrecht úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a költségvetés és a regi szakbizottság közti különbség az, hogy mi a végrehajtást hangsúlyozunk, és a gyakorlatot. Szerintem néhány olyan elemet ismernünk kéne, ami fontos a költségvetés szempontjából és a végrehajtás szempontjából. Az egyik a vállalás és a kifizetés közti különbség, amit Joachim Zeller említett, ami ugye szerepel a több éves költségvetési keretben, és valójában gyakorlatilag el akarjuk halasztani 2020, 2022 és re a problémákat. Miért? Mert valójában a vállalások és kifizetések közti különbséget az end, a vége plusz három szabad szabály szerint kéne rendezni, ezt pedig ezek 2020-ban fogjuk kezdeni, tehát így elhalasztjuk 20 22 re Tehát nem 7, hanem 10 év az eltolódás, viszont a kifizetéseket évről évre meg kell tenni. Hogyha csökkentjük ha elveszük a vállalásokból a pénzt, akkor 2020-ban lesz súlyos probléma. Ez egyértelmű kell, hogy legyen. A második megjegyzésem a múltban, a mondjuk 2004-2005-re gondolok, más volt a probléma, mint ma, más volt a stratégia, és a kérdés ugye az volt, hogy volt tartalék, volt pénz, ami nem lett elköltve és kifizetve, de a mai helyzet teljesen más. Most nincs pénz, nincs olyan pénz, és nincs pénz, nincs elköltés, tehát most nincs elég pénzünk arra, hogy a számlákat kifizessük. Ez egy teljesen megváltozott a stratégia. Lehet, hogy nem a stratégia, hanem a helyzet. Harmadik megjegyzésem. A regi szakbizottság számára a fontos az, hogy ki vár a pénzre. Ki vár? Nem egyértelmű. Bizonyos tagállamokban a kifizető hatóság, vagyis a pénzügyminisztérium fizeti ki a végső kedvezményezettet, és a nemzeti költségvetés várja a bizottságtól Brüsszelből a pénzt. Ki vár? Ez a nemzeti költségvetés, aki vár, de a végső kedvezményezett már megkapta a pénzt, úgyhogy nem érzi ezt a nyomást. A nyomás az a nemzeti költségvetés és az európai költségvetés között van. És ne felejtsük el, hogy a szerződésben van egy olyan szöveg, hogy két hónap áll a bizottság rendelkezésére a kifizetésre, ha van pénz a költségvetésben. Nincs pénz a költségvetésben, akkor a bizottság nem fizet. Nem fizet. Ki az áldozat? És ki a hibás? Sokszor az áldozat az a nemzeti költségvetés, emiatt a nemzeti kormány kohéziós politikához való hozzáállása is változik. Azt mondják, hogy mivel mi teljesítjük a költségvetés, a kötelezettségeinket, a régiók, a városokkal szemben, de nem kapjuk meg a pénzt az Európai Bizottságtól, akkor Mit tegyünk? Nincs pénz. Ez a hátralék, a hátraléknak nagyon súlyos következményei lehetnek magára a kohéziós politikára, hiszen így elveszítjük a kohéziós politikába vetett bizalmat. Mostanáig csak azért nem volt bizalom, mert bonyolult, túlzott az adminisztráció, erről panaszkodtak az emberek. Most viszont azért panaszkodnak, mert kevés a pénz. Tehát valójában kevés a pénz, nincs pénz, és az éves költségvetésben is tudjuk, hogy, hogy nincs elég pénz, és Zsozé ezt magyarázta, amikor készítjük mondjuk a régi hátralék átjön 13-ból 14-re, 15-re, toljuk 16-ig, és 16-ban 20 milliárd körüli lesz, vagy ebben az évben 20 milliárd körüli és a bizottság azt mondja, hogy 16 végén kettő lesz. Ez azt jelenti, hogy az összes régi hátralékot ki fogjuk fizetni, a 2013 as időszakot az vége plusz kettő szabálya lezárjuk, aztán a végső számítás, ami 3, valamennyi milliárd, ekkor megtörténik, és akkor a 4 vagy 2 milliárd, 2 milliárd annak az eredménye, hogy kifizettük a régi átalékot, és mi van az új kifizetésekkel, a 16-osakkal? Akkor ezt megint átaléknak fogjuk nevezni, vagy új helyzetnek fogjuk nevezni, ami majd két év múlva megint hátralékhoz vezet? Amire valójában szükségünk van, az a mechanizmus, nem csak a hiány megoldására. A régi hiányokat meg kell oldanunk, de a jövőre egy olyan mechanizmusra van szükségünk, hogy a helyzet ne alakulhasson ki, amikor a 2016-os mérleget készítjük. A kérdés az, hogy lesz elég kifizetés a 2016-os költségvetésben, hogy a 15-ös 20 milliárdos hátralékot kifizessük, kifizessük a végső mondjuk számítás szerinti összeget, és még az új kifizetéseket is október előtt a bizottságnak az igényeket, az októberig benyújtott igényeket kell kifizetnie, mert ezt követően már 2017-ben fizetheti ki. Valójában a Költségvetési Szakbizottságban az a kérdés merül fel, hogy mi a hátralék elfogadható szintje, vagy fenntartható szintnek neveztük, fenntartható szint. Ugye ez kettő, öt, a bizottság azt mondja tíz, mi az elfogadható szint? És október előtt kell-e, hogy ezt számítsuk és megmagyarázzuk, vagy október és december között, mert október-decemberi időszak az gyakorlatilag a következő évre átmegy. Ez egy új helyzet. A kohéziós politikát fenyegeti az igazi veszély, mert maga a teljes kohéziós politika kétségbe vonja ezt. Mit csinálunk, hogy csináljuk, valóban hatékony-e, ezek azok a kérdések, amelyek néhány tagállamból nagyon hamar be fognak érkezni. Lehet, hogy meg kéne változtatnunk, és arról is beszéltünk, hogy csak talán a legszegényebbek, a leggyengébbek érdekében ezt megtennénk, és a többi meg majd az innováció felé fordul. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak a kohéziós politikában. A hátralék az csak a szimptoma, nem az oka mindennek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás a kollégák részéről? Nincs. Köszönöm szépen. Köszönök, köszönök mindenkinek a részvételét. Van Isztora úr, tessék. I, I could speak about... Talán a... elmondhatnám, hogy mi a regi szerepe ebben az egészben. A kifizetési terv, ahogy hívjuk, ez eh, a Költségvetési Szakbizottságban egy szokásos hivatalos eh, javaslat lesz előadóval, jelentéstelvel, hogy a véleményünket mi is elmondhatjuk? Együtt működhetünk szorosan, ez ugye minket is érint más költségvetési sor és cím is, például különösen a kohézió. Most megvan ugye a, a kifizetési terv, de a végrehajtásra még nincs terv. És Jan helyesen mondta, hogy igazából ez csak a régi elmaradásokat fizetik ki, késedelmes fizetéseket a, a jövőre nem néz ki. Úgyhogy erre, ezt a vitát ezt folytatni kell, talán Fernández úr elmondhatná erről a véleményét, hogy hogyan tudjuk a kettőt együtt kezelni. Köszönöm szépen, Fanny Szerroly úr. Ez volt a terv. Terv, hogy most Fernández úr kapja meg a szót. Csak azt szerettem volna mondani neki is, és a kollégáknak is, hogy a Regiszakbizottságnak a vitája természetesen azt mutatja, hogy mennyire értjük, hogy mennyire fontos a, a 16-os költségvetési vita döntő pillanat lesz ez arra vonatkozóan, hogy modellt váltsunk, formát váltsunk, és megnézzük, hogy mi az elmaradások elfogadható szintje, ahol Niszerói úr is mondta, és azt is hogyan tudjuk garantálni, hogy hogyan működik a kohéziós politika, és mi az, amit várhatunk ettől, hiszen rendkívül fontos ez sok tagállam számára, a több mint 50 százalék a kohéziós politikai csomagoknál jön néhány tagállamban, és azt hiszem a, meg kell tudni védeni ennek a a növekedés És azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk támogatni a fáradozásaikat abban, hogy megváltozzon az a modell, amelyek kezeljük a költségvetést. Tehát hogyan tudjuk garantálni, a kohéziós alapok megfelelő munkáját. Tehát öné a szó, akkor meg tudja válaszolni ön kérdéseinket? Merci. Euh, ce qui est présenté par... Köszönöm. A bizottság szempontjából, vagy a bizottság, amit benyújtott, az valójában nem egy igazi kifizetési terv, hanem bizonyos kifizetéssel kapcsolatos elemek szerepelnek benne, de most még nem mondja meg azt, hogy hogyan fogják a kifizetések kérdését megoldani. Van egy általános kép a kifizetésekről, de ez nem csak a kohéziós politikára vonatkozik. Természetesen meg kell különböztetni a vállalásokat, a commitmenteket és a kifizetéseket, ez már el lett magyarázva, N plusz 3-as szabályban. Oda kell viszont figyelnünk egy fontos kérdésre, hogy van, amikor a emberek beszélnek a kifizetésekről, és azt mondják, hogy a kifizetés kérdése az a kohéziós politika problémája. Nem, ez nem a kohéziós politika problémája. Azok a szabályokat, amelyeket alkalmazunk, ezek Ezeket tiszteletben tartjuk, és természetesen szükség van egy szabályra, mondjuk nem tudom, az N plusz 3 az túl sok el, lehetne N plusz 2, de a tagállamok fogadtak el egy szabályt, méghozzá az N plusz 3-at, a tagállamok néha és a pénzügyminiszterek nem nincsenek tudatában annak, hogy mennyi pénzt kell, hogy kapjanak, ez egy más téma, Természetesen kéne beszélni egy olyan szöve, összegről, ami fölött azt lehetne mondani, hogy annál több nem lehetséges fenntartható összegről, hogy egy szimpatikus szót alkalmazunk. Tehát lenne egy fenntartható összeg, a kifizetetlen, kifizetetlen összegekre vonatkozóan. De kellene, hogy legyen egy rendszer, panel vagy változókkal, valamilyen képlet, amivel ami meg lehetnék nézni, hogy mondjuk megszólal a riasztó, hogyha kockázat merül föl. A kifizetések kérdése, a kifizetési terv, ami nem egy valós kifizetési terv, ez nem csak a 2016-os költségvetést érinti, hanem évben az évben már megkezdődik a végrehajtás, 2015-ös költségvetésre is vonatkozik. A valóság az, hogy ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy friss pénzünk van, már így is kicsi a költségvetés, és minden évben főleg a tanács próbálja csökkenteni a költségvetést, vállalja a kötelezettségeket, az abban a reményben, hogy nem kell majd a kifizetésekre nem fog sor kerülni felmerült itt is ez a kérdés. Egyébként köszöntet szeretnék mondani a kollégáknak, akik kérdéseket tettek föl, és nagyon érdekes ez a vita. Minden évben van egy felesleg, de az éves felesleg az mondanám, hogy ez normális, ez nem megy át a következő évre. A több éves költségvetési keretben van egy következő fajta rugalmasság. A föl nem használt rész 2016-tól kezdve a vállalások föl nem használt része, az belemegy, átmegy egy általános keretbe a következő évbe, de ez csak a föl nem használt rész. Tehát van egy ilyen fajta rugalmasság, de nem, ez nem a kifizetésekre vonatkozik. 2014-ben nagyon súlyos volt a probléma, az asztalon volt 5 milliárdos igény, 24,7 milliárdos ki nem fizetett összeg, és a tagállamok az összes pénzt, az 5 milliárdot meg akarták kapni és zsebre tenni. Amikor a normális az lenne, hogy ezt a 5 milliárdot fogjuk, és abból kifizetjük a 24,7 milliárdos ki nem fizetett összegnek legalább egy részét. Mi, véleményem szerint mit is kéne tenni? Lesz egy éves költségvetési keret korrekció, felővizsgálat. Itt mellettem a nagyon fontos előadója ennek a témának, aki nagyon jól ismeri a témát. A 2017-ben a több éves költségvetési keret felülvizsgálatával meg kell próbálni rendbe tenni ezt a problémát. Ennek a rendezése nagyon könnyű. Egyrészt a múltat ki kell fizetni, operatív programokban van egy késlegelem, de van egy másik vonzó megoldás is. Hogyha nincs pénz a kifizetésekhez, akkor a programokat nem támogatjuk. Ez egy másik lehetőség, de hát ez nem fele meg a politikának. Valójában elfogadtunk egy több éves költségvetési keretet, ami nem tartunk tiszteletben, a vállalásokat nem tartjuk tiszteletben. Ez a valóság, ez az igazság. Hogy lehet ezt megoldani? Egy olyan összeggel, a kifizetések szintjén lenne egy ilyen maximális hátralékösszeg, vagy fenntartható hátralékösszeg, egy olyan rendszerrel, ami mondjuk figyelmeztetést ad, hogy na, nagyon sok bejövő számla van, ez lehetséges, de véleményem szerint ennek a megoldása nagyon nehéz harcot igényel, és lehet, hogy igényelni fogja a több éves költségvetési keretfelővizsgálatát 2017-ben. Az az üzenet, amit nagyon fontosnak tartok, és ez a valóság, hogy ez nem a kohéziós politika problémája, ez a szabályok problémája, amit mindenki elfogadott, nem szabad azt mondani, hogy jobb lenne végig gondolni a kohéziós politikát, újra gondolni, hogy megéri-e, vagy sem. Ez egy veszély, egy valós veszély, mert ennek nagyon sok negatív hatása lenne. Vannak, akik kritizálják a kohéziós politikát, mert nem értik a szabályokat. Van, aki a kohéziós politikát kritizálja, mert nagyon jól megérti a szabályokat, mert nem tetszik nekik a kohéziós politika. De hát ez egy szakpolitika, és tudjuk, hogy ez segíti a kutatást, az innovációt, foglalkoztatást, és minden tagállam számára fontos, nem csak azok számára, akik hozzájárulnak, és a egészben ez egy nagyon súlyos probléma, hogy az Európai Unió költségvetése kicsi, és nincsenek saját forrásai. Ez az igazi probléma. Hogyha nem oldjuk meg a saját források problémáját, akkor ez a kérdést mindig is fenn fog állni, és van kettő tagállam, Németország, Franciaország, aki el a költségvetés 28%-áért, 28 tagállam költségvetésnek a 28%-áért. Ez a valóság, és uh, ugye mindenki nézi a felosztást, a befizetők, netto befizetők, a netto kedvezményezettek közötti felállást, és ez problémát okoz számunkra. A kérdést nem fogjuk megoldani, 2016-ban. Megpróbáljuk stabilizálni, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy a vállalások a több éves költségvetési keret ne sérüljön, és teljesüljön. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az őszinte válaszokat. Minden esetre mindig szívesen látjuk a szakbizottságunkban egy vitára, és remélem, hogy tudjuk támogatni a fáradozás, hogy Spiráki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy kollégánk megfelelő kérdéseket tett fel az asztalra. Megmenthetjük a kohéziós politikát, vagy nem? Ez a téma. A hátralékok nem csak a bizalom hiányt erősítik, hanem rontják az egyetemek helyzetét, a KKV-k helyzetét. Csak egyetértetek abban, hogy 60 napon belül ki kell fizetnünk a számlát. Ha megtehetjük, akkor ragaszkodnunk kell ehhez a szabályhoz. De szeretném megkérni önöket, hogy a hátralékok szintjét illető megjegyzéseimet, módosítóimat fűzzék bele. Szerettem volna még egy rövid módosítót hozzátenni. A kifizetési elvekhez, amelyet a bizottság bemutatott. Tehát itt a kifizetési listáról volt szó, és egyetértek a kollégáimmal, hogy motiválnunk kell azon országokat, amelyeknek gazdasági problémáik vannak, hogy strukturális reformokat folytassanak, hiszen a strukturális reformok nagyon fontosak a nemzetgazdaságok számára. Az új és a régi tagállamokban is. Tehát motiválnunk kell őket így vagy úgy. És most várom hozzájárulásukat. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az Európai Bizottság képviselője is itt van, szeretne hozzáfűzni néhány megjegyzést, vagy, vagy a következő napirendi pontunkhoz. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk. De mielőtt folytatjuk, emlékeztetni szeretném a tagokat, hogy eh, Spiraki asszony véleményt készít a trilógus mandátumáról a Költségvetési Bizottság számára, a módosítók határideje pedig eh, május 12-e kedd dél, hogyha ez rendben van. Igen, akkor a 17. június 17-i ülésünkön szavazhatunk erre a Költségvetési Bizottság június 22-én, 23-án szavaz majd, tehát van időnk. Köszönöm szépen, tehát június 12 a módosító határideje. A következő napirendi pontunk pedig a PPP-ről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus, a bizottság elfogadta. Itt a PPP-kkel foglalkozik a joganyag, konkrétabban pedig a kedvezményezettek helyzetével, felelősségek, minimális követelmények a PPP-k tekintetében. Röviden, nagyon technikai jellegű javaslatról van szó, a április 28-án megjött a parlamenthez, és elküldtük önökhöz is különféle nyelveken, és pedig április 25-én. Tehát két hónapon belül kell reagálni, és a illetékes bizottság a 105-ös szabályt alkalmazza. a két hónapos, hónapos, két hónapos hosszabbítást is kérjük, és utána jóvá hagytuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, ez a jelenlegi helyzet, és most szeretném átadni a bizottság képviselőjének a szót, hogy röviden szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, nagyon rövid leszek, tehát szeretném elmondani, hogy ennek a jogi aktusnak mi a háttere. És akkor utána pedig igény szerint technikai jellegű megjegyzéseket zsodok. Tehát három cikket említeni, 62, 64-es, a közös jogalkotók alkalmazták ezt azért, hogy átláthatóbbak legyenek a PPP-ket szabályzó jogi aktusok, az egyik cikk, a 62-es pedig azt határozza meg, hogy a PPP melyik esetben nyilvánulnak hasznosnak. Ez a 63-as, bocsánat. A jogalkotó a bizottságnak megadta lehetőségét, hogy további feltételeket szabjon meg, amelyek alkalmazhatók abban az esetben, amennyiben megváltozik a kedvezményezet. Tehát nagyon bonyolult konstrukciók általában a PPP-k, és szeretnénk garantálni, hogyha az egyik partner megváltozik, és ennek kihatása van a kedvezményezetre, akkor az egyik kedvezményezetnek szóló jogok átruházódhatnak a másik kedvezményezetre. Nagyon fontos, hogy ugyanolyan szolgáltatást kell az új kedvezményezetnek is kínálni, mint a korábbi partnernek. A delegált aktus második része a 64-es cikkre vonatkozik. Ez is nagyon technikai. A 64-es itt egy konkrét derogációt tartalmaz, amikor egy PPP megállapodást kötöttek az állami és a magán beruházók között, amennyiben nagyobb költségek merülnek fel. Ebben az esetben ellenőrizni kell, hogy megfelelő módon menedzselik-e a forrásokat. És itt feltételeket szeretünk volna bevezetni, hogy a szerződéses elemek milyen formái vonatkoznak a, a PPP-kre. És természetesen itt a visszajelzésekről is szó van. Tehát ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus lényege. Mondom, hogy nagyon technikai jellegű, a PPP-k 63-as és 64-es cikkekre vonatkozó tartalmába foglalkozik. Köszönöm, köszönöm szépen ezt a rövid bemutatót. Szeretném megkérdezni, hogy eh, van-e valaki, aki kommentálni szeretné, megjegyezni? Uh, thank you. Köszönöm szépen. Ebben az esetben azt javaslom, hogy ne kérjük a két hónapos eh, határidő meghosszabbítását, ha rendben van. Oké, okay. akkor szeretnénk egy határidőt megszabni, ez pedig május 11-e dél. Elküldhetik a titkársághoz a megjegyzéseiket, amely, tehát hogyha ellenzik ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust. Elfogadható, hogy igen. Egyetértenek. Köszönöm szépen, köszönöm. A következő napi rendi pont jóvá kell hagyni a koordinátorok döntéseit. A koordinátorok ma reggel, nem ma reggel, tegnap találkoztak, és megkapták e-mailben a határozataikat, szeretném megkezdeni, hogy van-e valakinek megjegyzése. Igen. Igen. Elnök asszony. Itt a második fél évben meghallgatások vannak, és úgy döntöttünk, hogy követjük a néppárt javaslatát, hogy az európai beruházási alapokban csökkentjük a bürokráciát, és a horvátországi delegációs utazás pedig lehetővé teszi, hogy találkozzunk az Adria térségéből érintettekkel. Éppen ezért a néppárt javaslatára van szükségünk ehhez a meghallgatáshoz. Igen? Igen, a vitánk, a tegnapi vitánk végén megkérdezem az összes frakciót, hogy írásban tegyenek javaslatokat, amennyiben van javaslatuk a meghallgatások tekintetében. És ezt fel is vettük a jegyzőkönyvbe. Megváltoztathatjuk, hogyha ragaszkodnak hozzá? Az első meghallgatás megszervezésénél. Köszönöm. Van Nisztároly úr? Ugyanehhez szólnék hozzá amikor olvastam a jegyzőkönyvet, nem volt túl jó érzésem, mert nem volt korrekt. A lefolytatott vitával tekintetben, hiszen 15 percet vitáztunk a meghallgatásokról, és május előtt valószínűleg nem lesznek új elképzelések, és akkor azt mondtam, hogy talán már meg lehetne a héten oldani. Május végéig. Szeretnénk dolgozni. A fő problémánk az, hogy nincsenek világos javaslatok a bizottság részéről, és ez lelassította a munkánkat. Tehát nem akarunk még egy hónapig várni. Ezen a héten legyenek javaslatok. Ahogy Krél asszony is mondta, szeretnénk az egyszerűsítésen tovább dolgozni. Másrészt tehát ennek nincs köze az adriai és jontengeri térségről szóló meghallgatáshoz. A vélemény szerint tehát itt az idő. Rendben. Tehát lehet javítani a jegyzőkönyvet. Igen. Tartsuk tiszteletben az összes frakció véleményét, és hogyha bármilyen javaslat van a többi meghallgatáshoz, akkor Várjuk ezeket, ahogy tegnap döntöttünk, de egyetértek abban, hogy ezen meghallgatás esetében minnyáján egyetértettünk, várjuk az írásos javaslatokat, hogy elküldjük a bűrónak. Köszönöm szépen, nagyon hamar kiosztjuk a dokumentumokat, és a meghallgatást pedig lefolytatjuk. Az összes többi frakció esetében pedig mind meghívom őket, hogy mutassanak be további javaslatokat meghallgatásuk érdekében. Rendben van ez így, Celler úr? Ja, Dank, Igen, köszönöm szépen, elnök hogy Egy apró megjegyzésem van, csak láttam, hogy a koordinátorok nem akarnak állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a bizottság 600 30 ezer eurót kért a globalizációs alaptechnikai kiegészítésére meg kellene beszéljük, hogy ez a globalizációs alap tényleg az-e, amiért valaha életre hívták, tulajdonképpen egy ilyen árnyék költségvetés Minden, amit innen finanszírozni akarnak, máshonnan kell, más sorból kell, hogy finanszírozák. Súlyos a helyzet, tudjuk mindannyian, és én úgy tudom, hogy ebben a választási időszak, ami még nem is egy éves, már 27 kérelem volt arra vonatkozóan, hogy a tagállamok támogatást kapjanak ebből. Megnézem, hogy milyenek ezek, semmi közük a globalizációhoz, egyszerűen arról van szó, hogy munkaerőpolitikai intézkedéseket, amelyeket általában tagállami hatáskörben kellene megoldani, európai pénzekkel finanszírozzanak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem a cél, nem cél. Mert ha például van egy nagy vállalat, mint az Air France, 3000 embert elbocsájt, akkor az nagyon sajnálatos az ő szempontjukból, de ez nem a globalizáció miatt van, hanem azért, mert rossz a menedzsmentje, vagy rossz vezetést, rossz volt a vezetése a légitársaságnál, úgyhogy ezek egyebek között olyan állami cégek, amelyek munkaerőpiaci intézkedéseket európai forrásokkal fizettet neki, olyannal, ami ráadásul nincs is meg. És hogyha a bizottság technikai segítségnyújtással asszisztál ehhez, hát akkor kérdés, hogy honnan van ez a pénz. És hogyha azokat a borítékokat, amelyeket az Európai Szociális Alapból finanszírozzák, vagy innen, az, tehát a szociális alap mindegy, az nagyon jó lenne, de, de nem lehet más költségvetési területekről venni a források. Köszönöm, azt kell, hogy mondjam, hogy ez koordinátori döntés volt először is másrészt nem kommentálom az összes esetet és döntést, Krean Persze lehet gond, és nem meg kell gondolni, hogyha a mi szakbizottságunk általában elgondolja, hogy a globalizációs alap adott esetben elfogadható, akkor ezt meg kell vitatni, kezdeményező jelentést, vagy bármi mást de amennyire én tudom, a globalizációs rendelet tehát is elfogadták, és hatályban van. És nagyon fontos utalás, de hát most erre vonatkozóan egy véleményt azért nem biztos, hogy el kell fogadjunk. Nem, nem, én csak szerettem volna megemlíteni, hogy ezt én problematikusnak tartom. Régebben mindig leveleket küldözgetünk a Költségvetési Szakbizottságnak, hogy egyhangulan egyetértünk vele. Most a többség véleményez. Én azt mondtam, hogy ezeket a kérelmeket nagyságrendileg nézve úgy ítélem meg, hogy nincs szükséghelyzet, hogy a globalizációs alapból finanszírozzák. Köszönöm szépen. Fannister úr. Csak egy megjegyzésem lenne ezzel a konkrét témával kapcsolatban, hogy készítünk-e véleményt vagy sem. Nem a rendszerről szólt ez, hanem a technikai támogatásról. Úgyhogy nagyon korlátozott téma, és hogy hogyan tudjuk a napirendre tenni. Többféle lehetőség van. Kezdhetünk egy vitát, és hogy végül is az a fontos, hogy ne vegyük át ezeket a véleményeket, amik csak a technikai támogatásra vonatkoznak. Azt akartam tudni, hogy a 630 ezer euró nem a struktúrpolitikai forrásokból, vagy a kohéziós a, a, e, forrásokból kerüljön oda, hogyha a strukturális alapból megy, az mindegy. Indokolni kell, vagy onnan van valami indokolás, de nem az EFSA-ból vagy a kohéziós alapból. Rendben. Akkor a válasz tehát az, hogy a koordinátorok döntése volt, hogy ennél a véleménynél a jövőben pedig meg fogjuk vitatni ezt a problémát, megnézzük, hogy hogyan lehet az álláspontokat elfogadni. Jó. A kérdések pedig, ami az alap indokolását illeti, azt is jeleztük. Van-e más megjegyzés? Ha nincs, akkor jóváhagyottnak tekinthetjük ezzel a módosítással a, a jegyzőkönyvet. Egyebek között valaki szeretne mondani bármit? Nem, úgy látom, hogy nem. Akkor úgy tűnik, hogy nincs ilyen. Kérdés, nekem kell tájékoztatnom önöket arról, hogy a következő ülésünk szerdai napon, június 17-én 9 órakor kezdődik. Mindennyiük nevében szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak a munkájukért, és ezzel lezárom az ülést. Minden jót kívánok, sikeres napot!